Szeretni, szeretnék néhány esetre, amelyeket nem tárgyaltunk nagyon sokszor, pontosan amikor a börtönökről ejtünk szót, de nem a terroristákról, és éppen ezért emlékeztetni szeretnék az embertelen körülményekre, amelyek a ruandai börtönökben uralkodnak, valamint a líbiai börtönökben, ahol is a halálos ítéletet gyakorlatilag a fogvatartás alatt hajtják végre a börtönökben olyan személyek esetében, akik teljes mértékben mentesek minden vétektől. Emlékeztetni szeretnék a nyugat-szaharaiak esetére, mely ügy már nagyon régóta és még nagyon hosszú ideig eldöntetlen marad. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a klímamenekültek jogaival is foglalkoznunk kell, akiket elűznek, illetve el kell hagyniuk országukat a drámai éghajlatváltozás következtében. Ezekre a dolgokra is figyelnünk kellene, éppen azért, mert ezek meggyőződésünk alapját szolgáltatják ezeket az, ezek az esetek. Köszönöm. Lambsdorff képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr az ENSZ 60. születésnapjára 2005-ben két új struktúrát hoztak létre, a Peace Building commission és az Emberi Jogi Tanácsot. Míg a Peace Building Commission uh, jól működött, az Emberi Jogi Tanácsról ezt nem mondhatjuk el. És reformra, átdolgozásra van szükség. Az Emberi Jogi Tanács munkája túlontúl egyoldalú, és őszintén szólva nagyon sajnálom, hogy csak a Goldstone-t jelentést emelte ki az elnökség. Fontos kérdés ez, de nem az egyedüli kérdés. Míg Haut kollega úr azt mondja, hogy az emberi jogi tanács halálos ítélete volna, hogyha az Irán pályázata sikerülne, illetve elfogadnák ezen felül. Nem tudom, ez mit jelent. Másrészt pedig az emberi jogi munka harmadik súlypontját uh, az univerzális képviseletre kell helyezni, csak így érhetjük el céljainkat. Köszönöm szépen, Fanders több képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi tanács egész egyszerűen képmutatóan működik. A tanácsot az iszlám országok ejtették túlszul, melyeknek célja az, hogy eh, Izrael államot tönkretegyék. Ez az úgynevezett emberi jogi tanács minden mm, olyan elfbe ütközik, amelyet mi emberi jogként tekintünk, ezért szégyen, hogy a mi házunk, a mi parlamentünk ezt a tanácsot komolyan veszi. Elnök úr, ha az emberi jogokat komolyan akarjuk venni, akkor eh, állásfoglalásunkban az emberi jogi tanács azon lépéseit kell elítélni, amelyek például a vélemény szabadság ellen lépnek fel, Pakisztán vagy Irán a leglábbal tipori az emberi jogokat, Hát szép lesz, hogyha Irán is tagjává válik, akkor tényleg már csak Észak-Korea hiányzik az emberi jogi tanács tagjai közül. Az emberi jogi tanács egy szégyenletes orgánum, és nem szabad komolyan venni, parlamentünknek távolságot kell nyerni ettől a tanástól. Köszönöm încep prin a reaminti că atunci când a fost uh, creat Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy azzal kezdjem. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy amikor az ENSZ emberi jogi tanácsát létrehozták, és az ensz belül az emberi jogokért lett felelős, akkor ez egy kívánalomnak adott hangot, mely szerint világszerte meg kell védeni az emberi jogokat. Rendszeres ellenőrzés történik ezen a területen, az emberi jogok megsértését folyamatosan figyelemmel követik, és ez egy újdonság. Azonban nem szabad politizálni, túl politizálni ezt az intézményt, és az emberi jogi megsértések eh, következményeivel is foglalkoznia kell. Hogyha a tanács teljesíteni kívánja a feladatát, akkor tudnia kell, hogy a régi démonok még nem pusztultak el. És figyelembe kell venni azt is, hogy politizálódik az emberi jogok kérdése. Sajnos a jelenlegi ellenőrzési rendszer nem kellő mértékű hiszen nem elég gyorsan intézkedik a tanács, ez történt Gínea esetében is, a válság idején. És ennek nagyon súlyos következményei voltak. Akik nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, büntetlenül folytatják tevékenységeiket, és ennek a büntetlenségnek véget kell venni, vetni, különösen az emberi jogok sértése kapcsán. Ezért az Európai Uniónak támogatnia kellene egy úgynevezett válságreakció mechanizmust, például az iraki, afganisztán, illetve a ginei helyzetre gondolok. Fontos lenne, hogy ez a testület elég erőteljes legyen, hiszen hiteles partnere van szükségünk az emberi jogok területén. Uh, kedves biztos úr, kedves kollégák, mondja a következő felszólaló. Utalni szeretnék a gázai övezetben dúló helyzetre. Az emberi jogi helyzetet vizsgálva nem feledkezhetünk meg a gázai övezetről. Különösen arról, hogy mennyivel rosszabb lett az emberi jogok és az életkörülmények helyzete a gázai vezetben a tavalyi háború után. Elsősorban a civil lakosság szenved, és nagyon nehéz megállapítani, hogy hol a felelősség, és nagyon nehéz a gázai övezetben a katonai és a civil lakosság közötti különbségtétel. Mindkét oldalról jelentkeznek tehát a problémák. Ne próbáljuk meg hogy most csak az egyik oldalt terheljük és vádoljuk. Drámai humanitárius következményekkel járt ez a háború, de ez oda kell, hogy vezessen bennünket, hogy minden érzékeny területen a világon az emberi jogok javulása mellett szálljunk síkra, és a béke, a dialógus jobb fenntartásának jobb nemzetközi struktúráját szolgáljuk, ez az Európai Unió fel, feladata, ezt kell megtennünk. Köszönöm szépen, Kelám képviselő kapszót. Köszönöm szépen, biztos úr, miniszter úr. Az egyik parlamenti prioritás abban áll, hogy felszólaljunk azon drámai helyzet kapcsán, hogy az emberi jogi tanács tevékenysége súlyosan politikailag um, súlyozottá vált és elfogultá vált. Éppen ezért fontos, hogy kritériumokat határozzunk meg, annak érdekében, hogy válhat valaki az emberi jogi tanács tagjává. Például a speciális eljárásokkal való együttműködés lehet az első feltétel, illetve a no action motions betar, elf betartása és így elkerülhetjük, hogy az emberi jogokkal a fittyet hányó tagok, kapja, tagok legyenek. Két parlamenti tevékenységre szeretnék utalni. Egyrészt a várakozással ellentétben az emberi jogi helyzet nem javult, hanem romlott. Millenkievics úr üzenetét közvetíthetem, az EU most már rendelkezik elegendő erővel ahhoz, hogy nyomást gyakoroljon Lukasenko rezsimjére, és így megfelelő változást érjen el. Úgy érveztel, hogy az EU támogatásokat használja eszközként másodszorban, pedig a 18 orosz emberi jogi aktivista múlt heti nyilatkozatára, közöttük Kovaljov, a Szaharov díj győztese is volt. Nos, tehát ők arról szóltak, hogy az EUTEL SZAT adásait zavarják. Nagyon aggasztó, hogy olyan emberek, mint Kovaljov nehéz kerül, helyzetbe kerülnek, és ugyanakkor Putyin meg folyamatosan azt mondja, hogy az európai szatelliták adása ellenséges volna Oroszországgal szemben. Köszönöm szépen, rátérjünk a spontán felszólalások körébe, és Basescu képviselőasszony kap szót. În cadrul dezbaterii de azi aș dori să aduc în atenția dumneavoastră cazul soldatului izraelian Gilad. Köszönöm szépen. az izraeli katona esetéről ejtenék szót, aki 2006. júliusában tűnt el. Ez a katona mindössze 19 éves volt. Múlt héten az Európai Delegáció hivatalos delegációja ö, Izraelben járt. Találkoztunk ezen katona édesapjával. A Genfi konvenció 13. és 23. cikke ellenére, melynek értelmében a hadifoglyok amely a hadifoglyok fogvatartása körülményeire vonatkozik, nem lehetséges, nem volt lehetséges az ő esetében az emberi bánásmód, illetve a látogatók fogadása. A Goldson jelentés 77. cikke Izraelt kritizálja, és azt ajánlja, hogy ezt a katonát részesítsék a Genzi, Genfi Egyezmény cikkének élvezetében. Az EU az ENSZ emberi jogi márciusi ülésén egyértelműen ki kell fejezze abéli meggyőződését hogy a nemzetközi közösség a fejlődő világban tapasztalható emberi jogsértések mellett a fejlett országokban tapasztalható visszásságokat sem hagyja szó nélkül. az ensz közgyűlésének one thousand nine hundred and ninety two december eighteen án elfogadott nyilatkozata a nemzeti etnikai vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól egyaránt érvényes a fejlődő és fejlett országokra akár az eu tagállamokra is. a nyilatkozat második cikkelyének első bekezdése kimondja hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek mindenféle beavatkozás vagy diszkrimináció nélkül használhatják nyelvüket a magán és közszférában egyaránt. ez a cikkely jelen pillanatban eu tagállamokban is csorbát szenved. az eu akkor lehet hiteles ha olyan megoldást talál amely által az egész világ számára példamutató módon kezeli az unió területén az emberi kisebbségi jogok terén előforduló visszásságokat. köszönöm. Köszönöm szépen. a következő két évben döntő előrelépést kell előre elérnünk az ENSZ szerepét illetően az emberi jogi tanácsban, hiszen a, akkor következik majd az emberi jogi tanács tevékenységünk értékelése. Egyesek nem tulajdonítanak ennek nagyon nagy jelentőséget, de mindenképpen tekintetbe kellene vennünk az ENSZ szerepét. Az EU-nak fontos tényezőnek kell lennie az emberi jogok védelme tekintetében, és nemzetközi szinten is egységes hangon kell szólnunk, és el kell kerülnünk a megosztottságot. Ezen kívül ki kell építenünk az együttműködést az USA-val az emberi jogok területén is. Az, emberi, az Európai Parlament óvatosan járjon el ezen eljárásokat illetően, amelyek az emberi jogok felülvizsgálatára vonatkoznak. Konkrét szinten kell védenünk az emberi jogokat, és az egyes tagállamokban meg kell vizsgálnunk az emberi jogi helyzetet. Elnök Pandzsi Gyergyov asszony egy percben. Elnök úr, tanácselnök úr, engedjék meg nekem, hogy emlékeztessem önöket Irán emberi jogi tanács tanácsi tagságára, tagságának kérdésére, hiszen februárban az emberi jogokat megvizsgálták Iránban. Az iráni rezsim pedig azt mondta, hogy náluk mélységesen tiszteletben tartják az emberi jogokat. Hadd utaljak néhány, kérde, néhány szempontra. Maria Rajavi számolt be tegnap az önkényes letartóztatásokról, az ellenzéki nők megkínzásáról Iránban. Említette a Vasráli menekült fogolytábort, ahol lábbal tiporják az emberi jogokat. Elfogadhatatlan tehát, hogy Irán az emberi jogok védelmének legfőbb eh, testületének tagjává váljon, hiszen milyen üzenetet fogalmazunk így meg más országok számára. Európának egy hangon kell szólni, és eh, Eston asszonynak meg kell mondani, hogy nem szabad Irán tagságát támogatni. Tack, herr talman. I vår gruppgemensamma resolution för mänskliga rättigheter är jag i synnerhet glad för... Köszönöm szépen, elnök úr. A közös állásfoglalásban elsősorban azon pontoknak örülök, amelyek világos támogatásáról biztosítják, vilá, világosan utasítják el az emberi jogok um, lábbal tiprását különböző területeken, hiszen ezen országspecifikus álláspont, állásfoglalások nagyon jó eszközt jelentenek a kezünkben, és gyakran nem éltünk ezzel az állásfoglalás sok eszközével a múltban. Az egyedüli lehetőség arra, hogy az emberi jogok um, lábbal tiprása ellen fellépjünk, nem csak a name and shame ről van szó, és legfőképpen nem arról van szó, hogy mások belső ügyeibe avatkozunk be, hanem arról van szó, hogy nem fogadhatjuk el, hogyha egy rendszer rendszerszerűen, szisztematikusan nyomja el az emberi jogokat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU fellépjen az ENSZ keretein belül. Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak a szót. Ine εδώ ο Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió országainak a saját házuk táján kell söprögetni, mielőtt másokat sértegetnek. Sokan például azért vannak börtönben, mert élnek a szabad, szabad szabadság jogával, politikai pártokat tiltanak be, mint Belgiumban, vagy pedig egy ilyen, tit, ilyen szőnyeg alá söprik őket, vagy pedig bírósági ítélettel szorítják margóra a pártokat, mint az Egyesült Királyságban, az én országomat. Nem elegendő, hogy az országok demokratikusnak nevezzék magukat, hanem igenis tisztel, tisztelniük kell a szólásszabadságot, a gyülekezési szabadságot és a választások szabadságát is. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm. Végezettül a vita lezárásaként López Garrido úr kapja meg a szót a tanács részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Rendkívül hálás vagyok a különböző felszólalóknak, kommentárjaikért. Ez a kérdés döntő jelentőségű, mert az egyik alap elemét érinti az Európai Unió, Uniónak, ahogyan azt a bevezetőmben már említettem, mégpedig az emberi jogok védelmét. és az emberi jogi tanács testületének támogatása az EU által fenntartandó. Az Európai Unió mindig is síkra szelt azért, hogy egy ilyenfajta emberi jogi testület jöjjön létre, amely a korábbi emberi jogi bizottság helyébe lépett. Ezen kívül ez az emberi jogi tanács egy olyan eszköz is, amely képes arra, hogy megfelelően foglalkozzon az emberi jogi helyzettel az egész világon. Hogy fellépjen, megfelelő döntéseket hozzon, vagy nyilatkozatokat kérjen az ENSZ-től. A tanács elnöksége rendszeresen részt vett a vitákban, az emberi jogi tanács különböző ülésszakain, a tanácselnökség az Európai Uniót képviselte, és a továbbiakban is ez lesz a helyzet. A tanácselnöksége a következő ülésszakban, az Emberi Jogi Tanács következő ülésszakán az Európai Unió nevében fog majd szólni. Ez összhangba hozható az egyes tagállamok, valamint az Európai Bizottság nyilatkozataival és álláspontjával. Az Európai Bizottság ugyanis az EU egy további szerve. És ezzel azt akartam világossá tenni, hogy mi mindenféleképpen az emberi jogi tanács fennállása mellett vagyunk, és ki kell használnunk a lehetőséget, a lehetőségeket, amikkel ez a tanács rendelkezik. Ez néha kevésbé sikerül, ez a mindenkori helyzettől függ. Nem mindig éri el az EU és a tagállamok a céljaikat, de mindenféleképpen kedvező fejlemények is vannak, például Szomáliát illetően. A világ más részein ez nem sikerült olyan jól de a pozitív vonások mindenféleképpen túlsúlyban vannak. Különböző kommentárokban konkrét országokra utaltak, és különböző példákkal éltek, különösen Irán esetével foglalkoznék. Több ízben elhangzott, hogy Irán is az emberi jogi tanács tagjává kíván válni. Különböző nyilatkozatok hangzottak el, Ebben az évben három nyilatkozat született a kül- és biztonságpolitikai főképviselő tollából az irán, iráni helyzet vonatkozásában. Itt azt az aggodalmat juttatja kifejezésre, hogy különböző emberi jogsértési esetek történtek, illetve kivégzések Iránban. Tehát Irán ezen jelöltségével kapcsolatban a következőt mondhatom el. Ez nemzeti hatáskör, tehát az egyes tagállamok ügye, illetve az egyes államok ügye, hogy csatlakozni kívánnak-e az emberi jogi tanácshoz, vagy sem. És az emberi jogi helyzetet illetően Iránban mindenféleképpen le kell szögeznünk, hogy vannak emberi jogsértések Iránban. ettől kell függővé tenni Irán emberi jogi tanácsi tagságát, hogy milyen az adott országban az emberi jogi helyzet. Természetesen a nemzeti szuverenitást tiszteletben kell tartanunk, de egységes garanciákat kell megfogalmaznunk az EU nevében. Ahogyan mondtam, az a véleményünk, hogy az emberi jogi tanács egy olyan testület, amelyben az EU-t képviseljük, ez a helyes fórum erre, és mindig is sikra szeltünk annak érdekében, hogy ne történjenek visszalépések az emberi jogok nemzetközi szintű védelme területén, hiszen ez az emberiség egyik vívmánya, hogy az emberi jogokat egyetemes értéknek tekintjük, és ez azt jelenti, hogy határokon, hagyományokon, túlnyúló módon védeni kell az emberi jogokat. Köszönöm, meg, megadom biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden képviselőnek azokat az ajánlásokat, amelyeket átadtak nekünk, és biztosak lehetnek benne, hogy megosztjuk ezeket a felvetéseket a fő megbízottal több témakört szeretnék kiemelni, egyrészt Irán kérdését. Teljesen egyetértek a spanyol elnökség által megfogalmazott véleménnyel Irán kapcsán. Hangsúlyozni szeretném, hogy az Emberi Jogi Tanács minden megválasztott tagjától elvárjuk, hogy gyakorlatban érvényesítse az emberi jogok védelmét és előbrevitelét a saját országában is. Ami pedig Kuba esetét illeti, Orlando Zapata úr halálát. Ez egy hallatlanul szomorú történet, az Európai Bizottság teljes együttérzéséről szeretném biztosítani az ő családját, és mélyen elítélem, hogy több mint 200 politikai foglyot másként gondolkodót tartanak még mindig börtönben Kubában. és ilyen módon és más módon is fittyet hánynak az alapvető emberi jogokra. Az Európai Bizottság felhívja kiva Kubát, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat és teljesítse a nemzetközi jogból ráháruló kötelezettségeket. Ezt felvetjük ezt a kérdést a dialógusban Kubával, és ezt a párbeszédet eszközként fogjuk használni azért, hogy az emberi jogok kérdését is előbbre vigyük Kubában. Sokan mondják, hogy az Európai Unió az emberi jogok kérdésében egy hangon szóljon, és e tekintetben a bizottság mélyen egyetért, ezzel egyetért. A gázai kérdést pedig úgy gondolom, hogy érdemesebb volna következő vitapontban a Goldstone jelentés kapcsán felvetni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hat állásfoglalás indítvány áll előttünk a vita befejezése képpen. A módosítók benyújtásának a határideje lejárt, és azért, hogy valós európai szolidaritást mutassunk be, az elnök ugyanis nagyon megvan fázva, ezért tehát a parlamenti szolidaritásról tanúbizonságot tennének, hogyha valakinek egy aszpirinja volna, és elhozná nekem az elnöki emelvényre. Most pedig a napi rendem a tanács és a bizottság nyilatkozata az Izraelre és Palesztinára vonatkozó Goldstone ajánlások végrehajtása tekintetében. Először is López Garrigo úr kap a tanács nevében szót. Tessék, parancsoljon, miniszter úr. Gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr.